közös álláspontot kaptunk a tanács részéről a bizottság, illetve a tanács ide tartozó véleményével címeiket a mai ülési jegyzőkönyvében tesszük közzé. A három hónapos időszak, amelyel a parlament rendelkezik, hogy ezekről állást foglaljon, holnap kezdődik, tehát 2009. január 16-án. Közlöm önökkel, hogy Márko Kapátó, Halton Fonna, Kopicka, Thomas Mann, Helga Trüppel és Sár Tenok által benyújt